ezen a területen. Már kétszer is előfordult ez, de még semmit nem láttunk. Több mint egy millióan írták alá, mi is azt mondtuk, hogy szeretnénk új jogszabályokat. A bizottság most már nem késlelkedett. Köszönöm. Die schriftliche Erklärung Nummer 5. Az 50-es per 2011 írásban nyilatkozza Slavi Binev, Jonathan Montalto, Nirzseva, Mario Mauro Hanutakula, amely a sakkozást vezetné be az iskolákban, az Európai Unió oktatási rendszerében, mert ez a nyilatkozat megkaptam a parlamenti többséget, és a 123-as cikk értelmében ezt átadjuk a címzetteknek, illetve ezt a jegyzőkönyvben úgy fogjuk fel, feltüntetni, mint elfogadott szöveget. Binef kollega kapja meg a szöveget. Elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani Mario Márónak a néppártól, Zsanta Montának a szocialisták képviseletében, Hanotak a liberálisok képviseletében, és persze az európai konzervatívok nevében Deva képviselőnek is, akik velem együtt ezt a nyilatkozatot próbálták beadni, nevezetesen a Sakjáték az iskolában címűt. Ez azt mutatja, hogy jó elképzelések vannak, ahol nincsenek előítéletek, nincsenek határok. Szeretnék köszönetet mondani Buzek elnök úrnak is, aki támogatja a kezdeményezést. Engedjék meg, hogy köszöntet mondjak a parlament vezetésének, a csapatunknak, kiváló munkát végeztek, és mindazoknak is, akik aláírták a nyilatkozatot. Még köszönetet kell mondani Jacek Klosovicsnak, Piotr Borisnak és Milan Zvernek is. Ugyanis ez jó dolog, sőt, még jobb is, jó dolog ez a gyerekeinknek és a jövőnk szempontjából is. Itt a karzaton találjuk a Sakszövetség európai elnökét, úgyhogy nagyon kellemes hétvégét is szeretnék kívánni önöknek a szavazást követően. Köszönöm a szót. Köszönöm, Binev úr. Hölgyeim és uraim, mielőtt még rátérnénk a szavazásra, Lothar Biszki a GUE frakció elnöke visszalépett, és egy új elnököt szavaztak meg. Biszki úrnak szeretnék köszönet mondani a munkájáért, azért, hogy kitűnő kollega volt, emberi szempontból is nagyon kellemes volt. Itt marad a parlamentben, ennek nagyon örülünk, és köszönöm szépen az eddigi együttműködést önnel. Der Glückwunsch gilt selbstverständlich. Gratulálnunk kell Cima kollega nőnek is, aki az új elnöke lett a GUE frakciónak. Gratulálunk ehhez. Frau Zimmer, ich muss allerdings... asszony, meg kell mondjam azt, hogy a GUE elnökének az elnökségen egy sárga rózsát láttunk, nem pedig vörös rózsát, ezt majd el kell magyarázni. Ez a fájl, ja. Szóval- Most pedig Papasztamkosz kollégának adom meg a szót ügyrendi kérdésben. Köszönöm szépen, szeretnék mindenkihez egy felhívást intézni itt az Európai Parlamentben, mert egyetemű okokból a szavazás Chris Davis jelentését el kell